nagyon sok pénzügyi tőkét csak spekulációra használnak, ahelyett, hogy produktív, stratégiai beruházás eszközévé váljon. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Eider. Kicsit vissza fogok most élni a pozíciómmal. Szeretnék egy személyes megjegyzést tenni. Nagyon büszke vagyok arra a arra, ahogy ez az egész vita lefolyt, és ahogy ez az egész jelentés megszületett, ugye te pontosan tudod, hogy Spanyolországban mi a helyzet, hogy milyen sok ember szenved a jelenlegi gazdasági válság miatt. Holnap szavazunk a jelentésről. Következő napi rendi pontunk a bizottság nyilatkozata a Duna régióra vonatkozó uniós stratégiáról. Szaszkiewicz biztos úr már megjelent, úgyhogy most meg is adom neki a szót. Tessék, uram! Sajnos nincs mikrofonja a biztos úrnak, nem hallunk semmit. Now it works. I started by, by the... Azzal a nyilatkozattal kezdeném, hogy a Duna stratégia rendkívül fontos az Európai Unió számára. 14 országot köt össze, 8 tagállamot és 6 nem tagállamot. Több mint 100 millió állampolgár területe, és ezt a stratégiát, amikor létrehoztuk, még inkább meggyőződtünk arról, hogy ezek az államok mennyire függenek egymástól, és mennyire előnyös lenne számunkra, hogyha az együttműködést és az koordinációt javítanánk ezen a területen. Tanúi voltunk annak, hogy a versenyképességet hogyan lehet a közös felépés segítségével erősíteni, főleg ha a KKV-kat támogatjuk, a munkaerőpiacot, e, az oktatást és a biztonságot e, segítjük. Végezetül nagyon jól tudjuk, hogy e, a Duna régió az elmúlt bővítések során rendkívül fontos szintér volt. Ahogy önök is tudják, a Duna tra- stratégiáról szóló kommunikáció 2011 áprilisában született meg. Először is környezetvédelem, prosperitás, a Duna stratégia megerősítése volt a cél. Eddig jutottunk ez alatt az egy év alatt, amióta életben van ez a stratégia. 2013 elején fogadja el majd a bizottság a most készülő jelentést. Azért szeretném önökkel megosztani az előzetes értékelésünket. Ahogy önök is tudják, a biztos ö, többször is ellátogatott ide ebbe a régióba, és részt vett több programban is. Láttuk, hogy új dinamika jellemzi a területet, többszintű együttműködés, új területeken a politikai résztvevők, az üzleti élet, vagy a kutatás kiemelkedő személyiségei között. Látjuk, hogy milyen közös megoldások születhetnek a közös kihívások területén, és hogy a kihívások hosszú távon hogyan alakulhatnak át együttműködési platformá. A jövő számára az lenne a legfontosabb, hogy koordináljuk a nemzeti és az EU-s politikákat. Egyértelmű példája ennek például a közlekedési miniszterek összefogása, amikor is a Dunai folyó vízi útvonalak fenntarthatóságáról fogadtak el közös programot. Nagyon fontos az, hogy hogy lehetne a Dunai flottát megújítani, hogy lehetne zöldebbé tenni. Aztán ott vannak a kutatási és innovációs alapok, amelyek rendkívül fontosak. Közös kutatási központok születnek napról napra a Duna mentén, és céljuk az, hogy környezetvédelmi adatok a segítségével javítsanak a munkájukon a rendőrségi együttműködés is az egyik kulcsfontosságú terület. És persze nem szabad elfedkezni arról sem, hogy hogyan tudjuk közösen támogatni az idegenforgalmat ezen a területen. Csak néhány példája ez a területeknek. Roma, Románia, Bulgária, Kalafat, crossing on the border, which is... területén új híd született. Ez nagyon fontos lépés úgy gondolom a jövőben konkrét nemzeteken átívelő projektekre van szükségünk. Már 50 ilyennel rendelkezünk, amelyek Duna régiós projekttel rendelkeznek. Úgyhogy fontos, hogy támogassuk őket, és a végrehajtásukhoz finanszírozzuk őket. Ezek kimenetele a végső siker szempontjából rendkívül fontos. Megpróbálunk makroregionális elemeket is belevenni a jövőbeli stratégiai keretek közé, partneri kapcsolatokba beépíteni, majd meglátjuk, hogyan működnek ezek. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy a tanács és az Európai Parlament részéről egyértelmű kérés fogalmazódott meg, 2013-ra szeretnénk lezárni a makroregionális együttműködési tárgyalásokat. Rendkívül fontos terület ez, és köszönjük a segítségnyújtást, mert hát ez rendkívül fontos mindenki számára. Köszönöm. Gracias, komisario Sefcovic. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm szépen, alelnök úr, és ehelyütt szeretném megadni a hozzászólóknak, a egyes frakciók hozzászólóinak a szót. Először is Matula úr a néppárt nevében. Köszönöm a szót, elnök úr. Biztos úr, a válság alakulása megerősített minket abban, hogy az összekapcsolódó piacok jobban ellenállnak, és jobban alkalmazkodnak a helyzethez szemben az izolált piacokhoz. Tehát egységesebb Európára van szükségünk. Egyértelmű a válaszunk, több Európára van szükség. Bukarestben Barózó elnök úr a múlt héten azt mondta, hogy előrelépés ugyan történt ezen a téren, de nem elegendő. A kohézió és a jobb költekezés képviselői mindannyian egyetértenek abban, hogy a Duna rendkívül fontos régió. Olyan platformot biztosít, amely Dimitrov régiók számára fontos. Nem elegendőek az intézkedések, de ugyanakkor több szintű kezelést tesznek lehetővé. A Duna lehetővé teszi az európai áruszállítást, és nyitást is tesz lehetővé a harmadik országok felé keleti irányban. A Duna régiók támogatják a fenntarthatóságot a közúti közlekedés mennyiségének csökkentésével, hiszen ezen a területen további munkahelyeket lehet teremteni. Ezen kívül szociokulturális előnyök is kapcsolódnak ehhez a régióhoz. Létrehozható a Duna fémjelzés. Sajnálatos módon azonban vannak még akadályok a stratégia előtt. Vidin és Kalafat között a híd felavatásakor azt hallottuk, hogy a 650 kilométeres útszakaszon több hídra lenne szükség. Most pedig csak egy van. A határokon átnyúló kapcsolódási pontok előtt tornyosuló akadályokat le kellene bontanunk. A bizottság álláspontja egyértelmű, ne legyen további költség, ne legyen új törvény, ne legyen új administratív struktúra. De nem gondolják, hogy lehetne esetleg felülvizsgálni eh, ezeket a kérdéseket, hogyha az eredmények pozitívnak bizonyulnak? A bizottság esetleg közvetlen intézkedéseket hozhatna, ahol eh, akadályokba ütközünk? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Martolla úr. Most egy percre Tabajdi kolléga kapja meg a szót

Tabajdi Csaba úr a szocialisták nevében szólalt fel. Most pedig két percre Mihály Tajrer kollégának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, Sefkovics biztos úr, mindig is támogattuk a Duna stratégiát. 60 képviselővel, amelynek a alelnöke lehettem, elsőként írtuk alá azt a szóbeli választigénylő kérdést, ami ahhoz vezetett, hogy fölvettük a napirendünkre ezt a témát. A Vidin és Kalafát közötti híd is egy jelképe, eh, és ezt megtekintett a Nemzetközi Duna Tanács is. Azt látom, hogy azért az előnyei ennek az egésznek nagyon nehezen, csiga tempóban érkeznek. Vannak bolgár eh, polgármesterek, akik arról számolnak be, hogy az építkezések során eh, hét szófiai minisztériumot kellett megkérdezni, és más dunamenti államok is azzal a benyomással rendelkeznek, hogy az ő fővárosaikban gyakorlatilag perifériai szerepet tölt be a folyó, és nem a középpontban áll. Ezért felszólítjuk a bizottságot bizottságot arra, hogy sokkal konkrétebb intézkedéseket fogalmazzon meg. A jelenlegi támogatási időszakban forrásokat kell a Duna stratégia megvalósítására biztosítani, és az elkövetkezendő támogatási időszakban pedig szükségünk van egy külön költségvetési sorra a Duna stratégia számára. Konkrét elképzeléseink vannak arra, hogy hogyan lehet a kapacitásokat felépíteni, a kis és középvállalkozásokat hogyan lehetne támogatni azáltal, hogy jobban együttműködnek, hogyan tudjuk technológia transfer központokat felépíteni, de amire leginkább szükségünk van, az a több polgár polgárközeliség. Azt kell, hogy megállapítjuk, hogy támogatni kell ezt a polgárközeliséget, különben nem működik a stratégia. Írtam Merkel kancellárnak és Lewandowski biztosnak egy levelet, amelyben azt javasoltam, hogy egy ifjúsági hálózatot hozzunk létre Duna központtal, és fontos, hogy támogassuk ezt a ifjúsági hálózatot, hiszen a fiatalok szívesen találkoznának, de kénytelenek megfizetni a találkozásnak a utazási költségeit. És hát hölgyeim és uraim, természetesen a parlamentek, a nemzeti parlamentek is fontosabb szerepel kell, hogy rendelkezzenek. Mi európai parlamenterekként abban reménykedünk, hogy vezető szerepet játszhatunk, és más regionális nemzeti parlamenteket is meg tudjuk hívni arra, hogy a Duna stratégiát az eddiginél sokkal erősebben végre tudjuk hajtani. Eh, Köszönöm szépen, Teurer úr, most a zöldek nevében két percre Lókpiller asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Sefkovics biztos úr, kedves kollégák! Nagyon jó, hogy ma a bizottság részéről olyan nyilatkozat érkezett, amely beszámolt a Duna stratégia megvalósítás állásáról. Számunkra, képviselők számára nem mindig egyszerű, hogy releváns és időszerű információkat kapjunk erről, és még nehezebb természetesen a civil társadalom számára. Jól lehet, szükséges és kívánatos lenne a Dunamenti államok számára, hogy a társadalom, a civil társadalom részt vehessen a Duna stratégia megvalósításának alakításában. Ugyanakkor hogy teheti ezt meg, hogyha nem kap ideje korán és megfelelő táj tájékoztatást a Duna stratégia megvalósításának állásáról. Ezért szeretném kérni önöket, hogy e, a bizottságon belül, de a partnerországokkal együttműködve tegyenek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy releváns e, és időszerű és megfelelő tájékoztatást kapjunk a dolgok állásáról. Arra is szeretném kérni, hogy válaszolja meg azt a kérdésemet, Eh, amit egy írásbeli választ igénylő kérdésben fogalmaztam meg 2011. júniusában az ölt kollégákkal együtt. Ez a szóbeli válasz igénylő kérdés a hajózhatósággal foglalkozott, különösen eh, a bajorországi folyószakaszon Straubing és Fiszov közötti hajózhatóság kiépítésével. Ez egy rendkívül költséges fenntartást igénylő természetvédelmi terület, amely nagyon sok kihalás által fenyegetett eh, állatfajnak ad otthont. Az ottani az ottani építkezési, gátépítési munkák tönkreteszik a természetvédelmi területet, úgyhogy teljesen értelmetlen ezt a munkát folytatni. Hán biztos szeptemberben, 2011. szeptemberiben válaszolt erre a szóbeli válaszigénylő kérdésre, de a kérdésnek nem valamennyi részére. Így különösen nem válaszolt arra a kérdésre, amely a következőképpen szólt mely intézkedéseket szándékozik a bizottság tenni annak érdekében, hogy a döntési és végrehajtási grémiumokban az átláthatóságot és a szakértői csoportok munkában az átláthatóságot elősegítse. Tudjuk, hogy az ottani lakosság harcol e, ez ellen a dolog ellen, úgyhogy jó lenne, hogyha világosan látnánk, hogy mely érdekképviseletek próbálják meg az amúgy független szakértőket befolyásolni. Köszönöm szépen, Lók Péler asszony. Most a GUE nevében Angoráki szúrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! a Duna mikrorégióban ö, végzett tevékenységnek semmi köze nincs az emberek igényeihez, tehát a az infrastruktúra, a vízforrások kihasználása, vagy a, lakóprojektekre, vagy, vagy más ilyen, ilyen kérdésekkel kapcsolatban egyszerűen az egységes kapitalista piac kimélyítésére megy ki ez az egész, és csak a szegénységet fokozza, és a, és a munkanélküliséget rom, rontja. A 2020-as stratégia része. Nagyon fontos forrásokat pazarolunk el erre a célra. A kohéziós alapokból ugyanakkor csak az európai ipar és az európai üzletek fognak ebből profitálni egy, egyre nagyobb egyenlőtlenséget fog teremteni, áldozatokat kér majd a polgároktól, amelyek nagyon kevés ember érdekét fogják szolgálni. Elnök, köszönöm szépen. Végül pedig Stadler úrnak adom, el, adom meg a szót a függetlenek nevében egy percre. Biztos biztos úr, elnök úr, szeretnék először is utalni arra, hogy az Európai Unió Duna stratégiája osztrák-román kezdeményezésre vezethető vissza, eh, és hát mindenképpen történelmi tapasztalatokon alapul. A bizottság által eh, említett négy esetre nem akarok kitérni, hanem a közleményből szeretnék dolgokat kiemelni, amelyek számomra problematikusannak tűnnek. Így például a közúti és légi infrastruktúra kérdése. Megnéztem hogy az Európai Uniós politikával kapcsolatban miket javasolnak, és csak azt látom, hogy az Európa 2020-as stratégiára hivatkoznak. Ugyanakkor ennek a szektornak rendkívüli jelentőség ennek a régiónak a szempontjából, tehát jó lenne, hogyha az új program, az Európai Összekapcsolódási eszközprogram is felhasználható lenne erre, és ennek a makroökonomiai vizsgálatánál eh, mindenképpen ezt az európai összekapcsolódó, eh, összekapcsolódási eszközt felhasználná a közúti légi és eh, vasúthoz kötött, sínhez kötött kapcsolatok fejlesztésére, hogyha megfelelő források állnak rendelkezésre. Úgy gondolom, hogy erre fordíthatóak források, és ebből ezekből az eszközökből ebben a térségben rendkívül nagy többletértéket lehet biztosítani az Európai Unió számára is. Köszönöm szépen. Ezzel be is fejeztük a politikai frakciók nevében felszólalók sorát. Most az egyéni felszólalások következnek. Először két percen megadom a szót Mária Gabrielnek. Kolléga Cseva, y a quien felicitamos de todo corazón por... Álcséva asszonynak gratulálunk. Gondolom, hogy nagyon kellemes helyzetben van. Most gratulálunk is neki. Köszönöm elnök úr a szót. Biztos úr, tegnap megszületett a Kalafáti híd, és mindenki, aki jelen volt, a Dan Duna stratégiáról beszélt. Európa lakóinak valószínűleg hozzásegít ez az élet körülmények javításához. Reméljük, hogy a jövőben több ilyen eseményre sor kerül. Először is emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy több millió európai várja a stratégia eredményeit. Bulgáriában havonta összeülünk a Regionális Fejlesztési Bizottság képviselőivel, hogy segíthessünk ezen stratégia célkitűzéseinek elérésében. És látjuk, hogy az emberek mit várnak közutakat, kikötőket, tiszta vizet, idegenforgalmat, ifjúsági központokat, KKV-kat. Mire van még szükségünk? Politikai akaratra, hogy a stratégia céljait megvalósítsuk. Az Európai Parlament támogatni fogja önt, biztos úr. Másodszorban egyértelmű felelősségi köröket, célkétűzéseket kell meghatároznunk. Ezen kívül egyszerű eljárásokra van szükségünk, ezek nagyon fontosak. Ezért szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a fiatalok részvétele mennyire fontos a stratégiában, hiszen ők a legkreatívabbak, a leginnovatívabbak. Ők segíthetnek abban, hogy a stratégia elérje célkitűzéseit. Ezen kívül stratégiai befektetésekre is gondolnunk kell. Itt van a több éves pénzügyi keret. Biztos úr, mire számíthatunk? Csak megfelelő forrásokkal, összehangolt fellépéssel és megfelelő beruházásokkal tudjuk ezt a stratégiát valóra váltani, ahol korábban három nem, most viszont három igen szerepelne. Igen, új beruházások, új befektetések, új élet a Dunamenti embereknek. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Maria. Dancsera úr, asszony a szót most a következő hozzászólás jogám. A Duna régióban megerősödött az együttműködés. Az a tény, hogy több ország is tagállama az Európai Uniónak összekötő kapocs az együttműködésben. Nagyon fontos, hogy ezt megerősítsük. Remélem, megfelelő keretet nyújt ez majd, jó gyakorlatot teremt a helyi és a regionális hatóságok szintjén, hogy elérjük a stratégia által kitűzött célokat. Csak az állandó eszmecsere, a szennyezés területén folytatott tudományos együttműködés, segíthet minket ehhez. Így tudjuk elkerülni esetleg a természeti katasztrófákat. A régióban található országok csak együtt tudják elérni a közös célokat, de csak akkor, ha megfelelő finanszírozásban is részesülnek. Köszönöm szépen. Köszönöm, kedves kollega. Másfél percben Jegle asszony kap szót. Elnök úr, biztos úr. Úgy gondolom, hogy a Duna stratégia egy rendkívüli projekt, amelyel egy alulról jövő kezdeményezésre reagál az Európai Unió. Ez a pozitív kötelezettségvállalás a régióban élő népesség számára vezetett ennek a rendkívül aktív makrorégiónak a kialakításához. A Duna stratégia kialakításakor e, erre építettek, és úgy gondolom, hogy sikeresen fogják ezt megvalósítani. Az Európai Parlament ennek során hajtóerő volt az aktuális Donau stratégia Duna stratégiára vonatkozó végrehajtási időszakban arra kell figyelni, hogy a lakosságnak a nagy akaratára tudunk építeni a Duna stratégia. Nem szabad, hogy a fiókban tűnjön el, hanem az emberekkel közösen konkrét projektekben kell, hogy testet öltsön, tehát élettel kell megtölteni. Úgyhogy a ma hallott nyilatkozata ezért is rendkívül jelentőségű biztos úr a kinyilvánított célja ennek a stratégiának, hogy a Duna mentén foglalkoztatást és jólétet teremtsen. A hálózatoknak a növekedése, az infrastruktúra kiépítése és az intenzív információcsere mindenképpen egy fenntartható jövőt teremt a régió számára, különösen a gazdaság eh, és a képzés területén fontos szerintem az együttműködés. A gazdasági, műszaki projektekben és az oktatási, szociális intézkedésekben való eh, együttműködés el fog vezetni ahhoz, hogy a Dunamenti lakosság profitálni tud belőlük fontos, hogy mester és bakalaureátus fokozatra épülő oktatási rendszerek együttműködését támogassuk. Az én tagállamom Baden-Württemberg, Baden-Württemberg ebben mindenképpen példaértékű. 2013-tól pedig a Duna stratégiát és annak a strukturális összekötetéseit valamennyi regionális politikai e, intézkedésben szeretném viszont látni. Úgy gondolom, biztos úr, hogy ez az Európai Unió egyik részének a jövőjéhez szükséges. En este turno E e- Köszönöm szépen. Az utolsó felszólal ebben a körben Ertug úr. Köszönöm szépen. Az európai megoldások szükségesek, amikor európai szükséghelyzetben vagyunk, és azt hiszem, hogy senkinek nincs e felől kétsége, hiszen ez a folyó összeköti az európai országokat. Például volt egy negatív példa, amikor a magyar vörös iszap katasztrófa befolyásolta a Duna vízminőségét is, és er, ezt nem szabad elfeledkeznünk. Ugyanakkor a hajózható víziutak kérdése is, víziutak kérdése is nagyon fontos, hiszen a belvízi hajózás nagyon nagyon fontos közlekedési ágazat, hiszen környezetbarát, és ezen kívül a kibocsátási célok betartásában is segít, a környezetvédelemben, környezetvédelmet és a megtakarításokat kell a, a terveink központjába helyezni. Az a negatív példákat helyeztem előtérbe, de nagyon fontos tudni, hogy a környezetvédelmi miniszterek is elismerték ezt, és a német elnök, valamint a szövetségi elnökök is elismerték azt, hogy a további kutatások is szükségtelenek, tehát az ilyesfajta kutatásba befektetett pénzek sajnos eltékozott pénzeknek mondhatók. Eh, Köszönöm szépen, kolléga, ezzel lezártok a hozzászólók listáját. Lochbiller asszony, látom, hogy szólni kíván. Ertug kolléga elfogad egy kék eh, kártyás kérdés, parancsoljon. Erdogó úr elmondta, hogy szükséges jobb közlekedési kapcsolatokat teremteni, adott esetben a belvízi hajózás területén, ugyanakkor beszél környezetvédelmi szempontokról is, hogyan kívánja eh, a Dunai vízlépcső kiépítése, a Strabingi vízlépcső kiépítése kapcsán ezeket a szempontokat érvényesíteni. Köszönöm szépen Lochbiller kolléga a kérdését. Valóban a Dunai térség stratégiájában van egyfajta ellentmondás, amit felismerhetünk. Egyrészt a környezetvédelmi szempontok, másod részről pedig azon célok támogatása között, akik ugye, az, akik, ugye tönkre tehetik ezt a szférát. Tehát nem arról van szó, hogy itt minden áron biztosítani akarjuk a belvízi mobilitást. Nyilvánvalóan a hajók, akik majd közlekedni fognak, alkalmazkodni kell nekik a folyó viszonyokhoz, és nem fordítva kell, hogy a dolog legyen. Úgy gondolom, hogy el lehet képzelni, hogy jó célokat elérhetünk, de ugyanolyan fontos az ökológiai szempontok biztosítása, mint a gazdasági szempontok figyelembevétele. Köszönöm szépen, Ertug kolléga a válaszát a viszont kérdésre, és ezzel a hozzászólóknak ezt a részét lezárjuk. Most a spontán hozzászólásokra kerül sor. Vidal Quadras kolléga fogja átvenni az elnöki teendőket. Vidal Quadras talán jobban fogja vezetni az ülést, mert sokkal nyugodtabb, ami az időbeosztás betartását, illeti a spontán hozzászólások ide, idején. Nagyon sokan jelentkeztek szólásra, és bizonyára meg fogják érteni valamennyien, hogy a Duna ugyan nagyon hosszú folyó, és nagyon sok országon keresztül folyik, és ezért nyilvánvalóan nagyon sokan jelentkeztek ennél a témánál spontán hozzászólásra. Bajom.

most egy percben Tikeo asszony kap szót. Köszönöm a szót. A 2011. február 15-i állásfoglalásában a parlament a bizottságot arra kérte, hogy tájékoztassa rendszeresen ö, intézményünket arról, hogy hogyan áll a Duna stratégia végrehajtása. Arról is, hogy hogyan alakul a finanszírozás ebben a régióban. Azt szeretném megkérdezni a bizottságtól, hogy első jelentése mikor születik meg, mert azt mondták, hogy jövőre, és hogy két évente ö, aktualizálják. Azt is tudni kell, hogy a parlament Duna fóruma rendszeresen összeül a Duna stratégia témájában, és mindig is prioritás értékű intézkedésekről beszéltünk a tagállamokkal való koordinálás keretén belül. De minden egyes tagállamnak nincs az adott projektre vonatkozó megfelelő stratégiája, illetve annak végrehajtására. Azt szeretnénk kérni a tagállamoktól, hogy mostantól kezdve az 2014-2020-as ágazati programba foglalják bele a Dan- Duna régiót is, a következő időszakra pedig szeretnénk külön költségvetési sort a Duna stratégiára. Köszönöm szépen. Pirker úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy a Duna térségét, a Duna régiót egy gazdasági tengelyként kell kezelnünk, így kell fejlesztenünk, és ehhez e, úgy, akkor tudjuk majd a beruházásokat fenntarthatóan és értelmesen lefolytatni, hogyha egy átfogó koncepciót dolgozunk ezekre a beruházásokra. Úgy az energiaszektor, a közlekedés, az iparpolitika számára, és természetesen eh, a turisztikai idegenforgalmi szempontokat is figyelembe véve. Természetesen sikeresek csak akkor lehetünk, hogyha ezek a projektek tényleg egymáshoz vannak igazítva. Éppen ezért azt javasolom, hogy hasonlóan eh, a másik folyosó kialakításához kötelezzük ahhoz a tagállamokat, hogy időterveket állítsanak fel, beruházási időterveket, és célirányosan tudjanak ezáltal eljárni, akár csak e, a, az atom e, kutatási hálózat esetén. Szeretném megkérdezni a biztost arról, hogy mennyiben tervezi itt a, a Dunai folyosónak a, a létrehozását, hiszen ez egyike az egyik ö, rendkívül fontos folyónak és össze, folyosónak, és összekötetés biztosíthat más folyosókkal. Köszönöm szépen, Kortesz úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, először is Szeretnék gratulálni a Fejlesztési Szakbizottságnak és az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy az, a Duna régió stratégiát kezdeményezzék. Itt a prioritások meghatározása a legfontosabb, nem csak az európai polgároknak sokat jelentő, hanem minden régiónak sokat jelentő prioritások meghatározása, és kérem, hogy legyenek még ilyen kezdeményezések, például az Atlanti óceáni régióval kapcsolatban is. Szükség van olyan intézkedésekre, amelyek például a fiatalok körében tapasztalható munkanélküliséget ellen harcolnának. Köszönöm szépen, Kortez úr. Most egy percre Lu, Luan úrnak adom meg a szót. Mulțumesc, domnule președinte, eh, domnule comisar, stimați colegi. Köszönöm, elnök úr, a szót. Biztos úr, elnök úr, kedves kollégák! A Duna stratégia előnyökkel járhat ebben a régióban Jelenleg azonban sajnos elég komoly problémák tornyosulnak ezelőtt. A Duna régió szociális és területi kohéziónak biztosításához először is megfelelő finanszírozásra van szükség. Mivel korlátozottak a közösségi források, és az európai alapok abszorpciós rátája alacsony, úgy gondolom, hogy a tagállamok és a bizottság feladata, hogy további erőfeszítéseket tegyenek a jobb abszorciós ráta eh, elérése érdekében, ami az európai alapokat illeti, illetve a magántőke felhasználása érdekében. A Duna régió csak így lehet jelentős motorja a gazdasági fejlődésünknek, és járulhat hozzá alapvetően a stabilitáshoz és prosperitáshoz az Európai Unióban. Köszönöm. Páska úr következik egy percben. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán podpredseda komisie. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Biztos úr, a Dunai régió rendkívül jó lehetőséget nyújt arra, hogy a Duna körüli országok együttműködjenek egymással. Ugyanakkor nagyon fontos belvízi közlekedési út Németországtól a Fekete-tengerig tud árukat szállítani. A vízi közlekedés és szállítás nagyon környezetbarát, és emiatt nagyon fontos szállítási ágazat, hogyha a Duna paramétereit fejlesztjük, és bizonyos technológiai változtatásokat eszközölünk, akkor ezeknek segítségével nagyobb méretű közlekedési eszközöket is alkalmazhatunk, és ezt csak támogatni tudjuk. Úgy gondolom, fontos a környezetvédelmi szempontokat figyelembe venni, és a környezetvédelmi

Köszönöm szépen, Kallenbach asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, a mai napon bizonyos fokig okunk van arra, hogy pozitívan tekintsük az egyéves Duna stratégiára. Nagyon sok minden történt már itt, 150 millió e, európai számára küldtünk jelzést, és 150 projekt indult el. Úgy gondolom tehát, hogy nagyon jó együttműködés alakult ki, úgy a közigazgatás szintjén, e, az egyes tagállamoknak a szintjén, mint az érintett települések szintjén. Ugyanakkor a Duna stratégia még nem jutott el polgárok szintjére, a konkrét emberekhez. Néhány nappal ezelőtt alsó Ausztria tartományban láttam, a Duna Egyetemen, és ott egy konferencián vettem részt ebben a témában, ahol elmondtam, hogy az embert kell a középpontban állítani. Nem utolsó sorban ez a feladatunk ma. Fontos, hogy a Dunai régiónak a stratégiáját úgy fejlesztjük tovább, hogy ténylegesen a civil társadalom hordhatja azt a hátán fontos, hogy az itt tett erőfeszítéseket, civil társadalom részéről érkező erőfeszítéseket összekössük egymással, és nagyon fontos, hogy a Dunát magát is eh, kiépítsük. Eh, fontos, hogy, eh, szüks, fontos, hogy kiépüljen ez a 10%-os közlekedési útvonal, de fontos, hogy ennek során az ökológiai környezetelmi szempontokra is figyeljünk. Köszönöm, Kaltenbach úr. Basescu asszonyi a szó. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Köszönöm, elnök úr, a szót. A Duna stratégia mindig is fontos téma volt számomra. Amióta jelöltettem magam európai parlamenti képviselőnek, ez a stratégia hozzájárul ahhoz, hogy koordinált megoldásokat találjunk a környezetvédelmi, közlekedési és gazdasági problémákra ebben a régióban. Ennek segítségével olyan infrastruktúrális projektek valósíthatók meg, amelyek az egész régió számára fontos. Az egyik a Kalafat híd, amelyet európai alapokból társfinanszíroztak, és amely 2013-ban készül el. Egy másik, egy mini turistikai kikötő, amely 2011-ben született meg, és ahova nagyon sok turista látogatott el. Nos, ez bizonyítja azt, hogy a Duna stratégia hogyan tudja elősegíteni az együttműködést a régióban. Vannak azonban gyenge pontjai is, főleg ami az rendelkezésre álló pénzügyi alapokat illeti. Kellene külön finanszírozási lehetőség ezen projektek számára. Köszönöm szépen. Ezzel véget ért a spontán hozzászólások köre. Még a spanyol hozzászólók is a Habsburg házból származtak. Hosszú történetünk van, hosszú hagyományaink vannak, úgyhogy hogy ezzel ne szakítsunk, már is megadom a szót önnek is. Thank you very much, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Végig megszabadultam a fejhallgatómtól. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Úgy gondolom, hogy valóban nagyon fontos kérdéseket érintettünk, a menedzsmentet, a finanszírozást, a közlekedést, az átláthatóságot, a demokratikus ellenőrzést, a fiatalok kérdését, és a legfontosabbként a végrehajtást. Szeretnék mindenkinek köszönet mondani, köszönetet mondani a hozzászólósokhoz. Úgy tűnik, hogy tényleg nagyon nagy támogatást élvez ez a közös projekt. Valószínű mindenki hisz abban, hogy az Európai Uniónak szüksége van a Dunai stratégiára, és a Dunai stratégia még nagyon sokkal hozzá tud járulni az Unió munkájához, hiszen még csak kezdjük látni azokat a lehetőségeket, amelyeket a makroregionális megközelítés magában foglal. És ahogy elnök úr is mondta, közös a történelmünk, és úgy érzem, hogy hihetem, hogy közös a jövőnk is. A Matula úr által, valamint Tabajdi és Tolja úr által finanszírozási, illetve környezetvédelmi kérdésekre válaszolva, nagyon fontos, hogy jó megoldásra jussunk a november 22-23-ai tárgyalásokon a több éves pénzügyi keretről, de ez csak a kezdet lesz majd, hiszen hogyha szeretnénk sikerre jutni, az is nagyon fontos, hogy szoros együttműködést folytassunk a tagállamokkal és a régiókkal is. Különösen a tervezés fontos, meg kell közösen terveznünk, hogy melyek legyenek a kulcsfontosságú projektek, és mit kell pontosan tennünk a Dunai régió ö, ö, alatt, illetve Dunai régió keretében. Jó lenne, hogyha a ö, a különböző pénzeket elkülönítenénk különböző projektekre, tehát megnevesítenénk azokat a projekteket, amelyekre a különböző kohéziós, illetve strukturális alapból származó pénzügyi támogatásokat juttatnánk. A bizottság ki szeretné használni azt a tényt is, hogy ezek a megközelítések már is szerepelnek a kohézis, kohéziós politikáról szóló javaslatok tervezetben, és az operációs programokba, valamint a partnerségi megállapodásokban is bele fogjuk foglalni ezeket a célokat. Tehát Torrer és Matula úr, hogy a bizottság mennyire tud, mennyire tud részt venni az előkészítésben, hát olyan mértékben, hogy előkészítjük a partnerségi megállapodásokat, illetve a közös stratégiai kereten belül mi igazgatjuk a tevékenységeket. A vita tükrözte azt a tényt is, hogy több tagállam abszorciós kapacitása nem megfelelő, nem a legjobb az alapok kihasználása terén. Jobb lenne, hogyha jobban tudnánk igazgatni az alapokat, hiszen az szinergiát teremtene, és segíteni tudna azoknak a tagállamoknak, közigazgatási szempontból, amelyek nem tudják még megfelelőképpen felvenni az alapokból származó támogatást. Ez nagyon jó eszköz lenne, és az új pénzügyi eh, rendelet is javaslatokat tartalmaz arra, hogy hogy tudjuk egyszerűsíteni az ilyen eljárásokat, és ennek, ezeknek segítségével jövőben sokkal jobb eredményeket tudunk majd elérni. Környezetvédelmi és közlekedési kérdések. Hát igen, ez mindig nagyon fontos kérdés, hogy tudjuk kiegyensúlyozni a kettőt, hiszen a környezetvédelem is fontos, de a navigációs, illetve a bel- belvízi hajózási igények is megvannak. Fontos, hogy ezzel kapcsolatban független szakértői véleményeket kérjünk ki, és a bizottság pontosan ezt teszi. Ezen kívül szeretnénk a polgárokat is bevonni ezekbe a vitákba hogy eldöntsük, hogy hogy tudjuk egyeztetni a környezetvédelmi szempontokat a régió hajózási igényeinek kielégítésével. Ezzel kapcsolatban fontos a nemzeti és a regionális parlamentek szorosabb bevonása, illetve a demokratikus ellenőrzés fokozása is. Ez megint csak olyan aspektusa lenne a Dunai, Dunai stratégiának, ahol az Európai Unió szerepet tud játszani a megvalósításban. Aztán a fiatalokra összpontosítás. Ezzel is teljes mértékben egyetértek, hiszen a munkanélküliségi rátákat ismerjük, és tudjuk, hogy ezekből a programokból a fiatalok is profitálhatnak. Azt hiszem, hogy a hetedik számú prioritási terület összpontosít pontosan erre a kérdésre. Tehát arra, hogy az egyetemek között hogy tudunk kapcsolatokat teremteni, hogy, tudjuk, hogy tudunk közös mesterképzési és PHD programokat szervezni, amelyeknek segítségével megerősítjük a Dunai régión belül a mobilitási programokat. Ezek ugyanis nagyon jó lehetőséget adnának a fiataloknak arra, hogy megismerkedjenek egymással, és hogy további lehetőségeket találjanak munka és tanulás terén. azt a kérdést illetően, amelyet a Dunai vízi út, illetve a vízi utak prioritásairól tettek föl, a Dunai hajóút a TEN hálózat része, úgyhogy prioritásként kezeljük a következő több éves keret, kereten belül is. Végül pedig voltak olyan kérdések, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogy fogjunk önöknek jelentést tenni, hogy fogjuk önöket majd tájékoztatni a Dunai stratégia előrehaladásáról. Ahogy mondtam, az első év elemzésén dolgozunk azon, hogy hogy hajtottuk végre eddig a feladatokat az elmúlt egy évben és biztosíthatom önöket arról, hogy a jelentés június, jövő június előtt készen áll majd. Rengeteg tapasztalatot tudunk majd összeszedni, és visszatekintve látjuk majd, hogy mit tudtunk volna jobban elvégezni az elmúlt időszakban, és az új projektek, új tevékenységek fényében ez majd sok lehetőséget, javítási lehetőséget is ad nekünk. Köszönöm szépen. Köszönöm. A következő napirendi pont az Európai Ombudsman évi tevékenységéről szól.